És akkor most következik a Sven Giegold féle jelentés az Európai Pénzügyi Felegyelhetről. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves kollégák, először is a kollégáknak és az árnyék jelentéstevőknek, Luling asszonynak, Sánchez Presedonak köszönetet szeretnék mondani. Kiváló volt az együttműködésünk. Három éve egymás felállásban a frakciókon átnyúló jelleggel már foglalkoztunk a pénzügyi felügyelettel. Nagyon hosszas folyamat volt ez, 26 trialógusra került sor a tanácssal. Azt vizsgáltuk, hogy az európai pénzügyi felügyeletet a válságot követően hogyan lehet hatékonyan kiépíteni és most eh, hosszas, eh, nehéz eh, tárgyalásokat követően megszületett a felügyelet, három évet követően igyekeztünk egy mérleget készíteni az eddigiekről, mennyire hatékonyan működött a piac szempontjából a makroprudenciális felügyelet. A tanulmányok eredménye nagyon érdekes volt. A bizottság is egyébként egy hasonló tanulmányt készített. A felügyeleti hatóságok jól működtek, és a mandátumokat nagyrészt teljesítették, de viszont amikor egyéb jogokról van szó, nagyon gyakran egyszerűen nem tudták elvégezni a munkájukat. És itt most különösen gondolok az európai jog nem átültetésére. Számos tagállamban ezek a jogszabályok nem érvényesülnek, amelyek a három felügyeleti hatóságra vonatkozik. A közvetítési szerep kötelező jellege például kérdéses, nem éltek egyelőre ezzel a kötelező közvetítő lehetőséggel, és ez a bankhatóság esetében is ez volt. A tanulmány megállapította, hogy egyelőre még nem értünk el akkora előrelépést, mint amit kívántunk. A makroprudenciális felügyelet a kockázatok esetében meg, kapcsán megállapítottuk, hogy a hatóság az USA hasonló szervezetétől eltérően nem tudott preventív módon fellépni és a diagnózuson túlmenően néhány ajánlást is megfogalmaztunk, a, nevezetesen azt, hogy a felegyeleti hatóságokat függetleníteni kell a nemzeti hatóságoktól a döntéshozatalukban. Tehát a nemzeti felügyeletek által hozott döntések ne legyenek kötelező jellegűek az európai szinten. És a felügyeleteknek nemzeti szinten kell eljárást indítani esetleges jogszabálysértés esetén. Meg kell erősíteni az európai felügyeleti hatóságokat, az adatgyűjtés ennek érdekében egyszerűsíteni kell, minden hatóságnak, nemzeti és európai hatóságnak ugyanazokat az adatokat kell gyűjtenie, és ezek összevethetők lennének, ami költségcsökkentést tenne lehetővé. Az EU bizottság a javaslatainkat. Jó lenne, ha figyelembe venné, és hogyha ezeket nem veszi át, akkor szeretnénk tudni, hogy miért nem, és azt is szeretnénk megtudni, hogy mi a következő lépés, ugyanis itt ezeket a javaslatokat a legtöbb frakció nagy többséggel támogatta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Luling asszonynak. Jó napot kívánok, elnök úr! Én eh, magam sem csak a lyukat keresem a sajtban, eh, ami a eh, különböző felügyeleti hatóságok munkáját illeti. Első eszmecserénk eh, során, sora óta hét hónap telt el, te és azóta kicsit megkérdőjeleződött bennem a munkánk értelme, mert januárban jelentést kellett volna tennie az Európai Bizottságnak a három felügyeleti bizottság munkájáról, eh, és emellett eh, nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az Európai Felügyelet maga eh, is egy kicsit fenekestől fel lett forgatva az EKB, illetve az éppen most épülő eh, bankunió miatt. Az Európai Parlament társjogalkotóként eh, nem feladata a parlamentnek, hogy egy sokadik jelentést eh, hozzon létre ebben a témában, amelyben mindössze négy cikk van, viszont 70 ajánlás, 15 kérdés az Európai Bizottsághoz intézve. Egy ilyen jelentés sajnálatos módon olvashatatlan és megválaszolhatatlan, sajnálatos módon érthetetlenség uralkodott a különböző frakciók között bizonyos kérdésekben, ami a formát illeti. Én azt gondolom, hogy ebben a formában ez nem áll a parlament érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Sánchez Presedo úr kap szót. Elnök úr, az európai pénzügyi felügyeleti rendszer létrehozása 2010-ben jelentős pénzügyi reformot jelentett, ez az első felülvizsgálat, én a jelentéstevőnek szeretném megköszönni az együttműködést a többi jelentéstevővel, és ez volt az első ítélete az Európai Bizottságnak az ESMA-val kapcsolatban. Három nagy irányra kell összpontosítani. A függetlenséget, a hatékonyságot, az átláthatóságot kell javítani az automatikus információ cserével, költségvetésvőgetlenséggel az elnök szerepét meg kell erősíteni, illetve az érdekelt felekkel vagy együttműködést. Második, a mandátumot meg kell erősíteni, átláthatóság a pénzügyi intézetek vezetősége tekintetében, illetve a fogyasztóvédelem területén, illetve a közvetítés és a jogszabályi kontroll megerősítését is meg kell valósítani, az európai gazdasági kormányzás tekintetében pedig a rendszer tagjainak egyenlőséget kell biztosítani az egységes felügyeleti mechanizmussal, és annak érdekében, hogy az Európai rendszer Kockázati Tanács véleményét is figyelembe vegyék az európai szemeszter keretében. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ó, igen, Hajlandó-e elfogadni egy kérdést Dartmouth ortól? Yes. Okay. Igen, akkor parancsoljon. Uh, uh, Mr. Sanchez Presedo. Sanchez Presedo úr. Sanchez nagyon köszönöm, hogy fogadja a kérdésemet. A hozzászólásában, legalábbis a fordításból úgy jött át, hogy automatikus információ csere és átláthatóság. Tehát ön szerint automatikus információcsere a, arra is vonatkozik, hogy Luxemburg gyakorlatilag a multinacionális cégek adóparadicsoma az EU-n belül. Még ezt kiegészíteném, hogy elfogadja-e, hogy Santer úr a bizottság élére tör, miközben ő egy adóparadicsomot irányít. Yo creo que son... Úgy hiszem, hogy a politikai pártok, illetve az európai polgárik, polgárok kell felállítsák a demokratikus folyamatokat. Én magam annak vagyok a híve, hogy az európai felügyeleti rendszerben résztvevő hatóságok automatikus módon tudják az információcserét megvalósítani, ugyanis úgy gondolom, hogy a rendszer működés szempontjából ez a legjobb, ugyanis az összes felek közötti bizalma csak ezt tudja megerősíteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Kelly úr következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos témáról van szó. Gigold úr a dicséret illeti a munkájáért, Luning asszonyt is, aki immár 85 éves, és ez az utolsó nyilvános megjelenése, illetve plenárisa talán. Írország szörnyű válságot élt át, ennek az oka nem a szabályozás hiánya volt, hanem a szabályok alkalmazásának problémája, mégpedig egy felügyeleti probléma. Az egész Európai Unióra kiterjedő szabályok és a szabályok felügyelete fontos. Meg kell tanulnunk a tanulságokat, és mindig biztosítanunk kell, hogy a felügyeleti szerv fölött is legyen valaki, aki nézi, hogy megfelelően, munká, megfelelően végzik-e a munkát. Ez fog hozzájárulni ahhoz, hogy a szabályozó hatóságok jól végezzék a munkájukat. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen, lezárom a vitát. De most meg kell adnom a szót Borgódnak a bizottság részéről. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, a bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Sven Gigold úrnak, az Európai Parlament Ekon Bizottsága részéről, az európai pénzügy, a pénzügyi felügyeletek európai rendszerének felülvizsgálatával kapcsolatban. A pénzügyi felügyelet jobb átételét sikerült megvalósítani ezzel az Európai Uniós belső piacon. Nem hatékony meg széttöredezett szabályozás valósult meg a korábbiakban az pénzügyi intézmények körében, ahogyan arra egyébként rámutatott a válság is. A jelentés megerősíti, hogy a hatóságok általánosságban az elvárásnak megfelelően dolgoztak. A jelentés olyan területekre is rámutat, ahol érdemes lenne javítani még a munkát, mint például a hatóságok vezetése, annak érdekében, hogy az Európai Uniós értékeket előtérbe helyezzék. Úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés nagyon jól hozzájárul a, a javaslattal kapcsolatos megbeszélésekhez. Úgy gondoljuk, hogy a hatóságok a sarkkövei, illetve azok voltak, amióta a válság kitört, annak érdekében, hogy megfelelő mandátumokkal, profiljukkal hozzájárulhassanak az európai gazdaság megerősödéséhez. Úgy gondoljuk, hogy a banki unió rétlehozása az ESFS működését is erősítheti, illetve annak szükségességét is alátámasztja. Az ESFS még sokkal határozottabb szereppel rendelkezik majd a jövőben, annak érdekében, hogy az EU belső piacán az uniós jogszabályokat jobban tudja érvényesíteni. És az EBA nemrégiben bevezetett jogszabályok és ezt megerősítik. Aztán pedig a rendszer kockázati tanács mandátummal rendelkező intézményként hozzájárulhat az ESFS és a Banki Unió közötti együttműködéshez. Ezt értékelni még túl korai lenne, de a jövőben szorosan figyelemmel kísérjük. Értékeljük, hogy a jelentés foglalkozik azokkal a problémákkal, amelyek a hatóságok működésére vonatkoznak. Például egyetértünk azzal, hogy el kell gondolkozni arról, hogyan tudjuk legjobban biztosítani, hogy az európai érdekek figyelembevételével hozzák meg a döntéseket. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a finanszírozási rendelkezéseket is új módon tudjuk biztosítani, hogy a hatóságok mandátumoknak megfelelően járjanak el, azonban a nemzeti, illetve unió szintű költségvetési korlátozásokat is figyelembe vegyek. Továbbiakban egyetértünk azzal, hogy ESRB eh, általános igazgató tanácsának a szerepét is nagyon határozottan megállapítsuk. A bizottság figyelembe veszi tehát a jelentésben megfogalmazottakat. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, úr, így az elnök. Így módon a vitát lezárom, holnap fogunk déli 12 órakor szavazni erről a témáról. A következő napi rendi pont pedig Sofia Intfeld jelentése dokumentumokhoz való hozzáférés a 2011-13 közötti időszakban. Négy percben kap szót a jelentés készítője. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök neki, hogy egy rövid eszmecserére van lehetőségünk az átláthatósággal kapcsolatban.